való elismerését óhatják, másrésztről vízummentességet szüntetnék meg, számomra ez érthetetlen. Elnök, köszönöm. Most pedig Diaz de Mera következik, három percben tessék. Señor Presidente. Elnök úr, biztos úr, ahogy azt önök közül is többen tudják, én voltam én voltam az előadója az 539 per 2001-es rendeletnek, ami szintén a vízumokról szólt. És ez a mostani dokumentum is ebből a rendeletből vezethető le. Nagyon sokszor felszólaltam már, amiatt, hogy számos ország, mint Kolumbia, Peru, Tajvan, Grúzia, Ukrajna és más országok a negatív listán szerepelnek. És mindezekben az országokban van egy közös jellegzetesség, ezek szuverén országok. Az első cikk egyes pontja az 539-es rendeleten belül így kezdődik. A harmadik országok állampolgárai, és így tovább. A vitában, amiről most szó van, semmilyen országról nincs szó. Számunkra Koszovó egy szerb tartomány, ami Vojvodinával együtt Szerbia részét képezi. Nem használhatunk olyan politikai eszközöket, amelyekkel egy szuverén államot, Szerbiát részekre szabnánk. Az Unióban 28 tagállam szerepel, a rendeletre is 28 tagállam vesz részt, nem pedig 23. Ez egy nagyon kétes jogszerűségű szabály lenne, és ezt nem lehetne alkalmazni sem Spanyolországban, Szlovákiában, Cipruson, sem Görögországban. Ahhoz, hogy ezt a javaslatot teljes biztonsággal tudjuk elfogadni, az Európai Uniónak ahhoz az öt szuverén államhoz kell fordulnia, amelyeket említettem. Ezek közül, az államok közül egyik sem engedi meg, hogy vízumentességet adjunk egy szerb tartomány állampolgárainak. És a tartományok nem kaphatnak vízummentességet, csak szuverén államok. Én azt szeretném mondani, hogy jogi szempontból, és tehát a jogszövege szerint ez vitathatatlan. Az 539 per 2001-es rendeletre utalnék itt vissza. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm. Diazemera úr két kék kártyát mutattak fel önnek, Verzsá kolléga és Fajon kolléga részéről elfogadja -e ezeket. Allora, prima do la parola... Először Verzsá asszonynak adok szót, aztán pedig Fajon asszony kap szót. Tessék. Diaz Demera úr, ismerjük önt, dolgozunk együtt, és tudom, hogy ön egy remek jogász megkérdezhetem öntől, hogy tudja, hogy az öt állam, amelyet ön megemlített, adtak-e megállapodást a vízum liberalizációra, függetlenül az állam elismerésétől. Ugye ön beszélt az ENSZ-ről, és elismeri-e az, a népek önrendelkezési jogát értékként? Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Én is a legnagyobb véleménye vagyok önről és a munkájáról, de ön nem annyira tájékozott. Az öt tagállam nem egyezett bele abba, amiben nem is egyezhetnek bele. Ez az öt tagállam nem adhat vízummentességet egy olyan tartománynak, ami egy szuverén állam részét képezi. Köszönöm, Fajon asszony, tessék. Dire Augustina Józa. Augustin, mi is nagyon jól együttműködünk. Nekem is van egy kérdésem, kicsit hasonlít az előzőre. Én felvettem a kapcsolatot azzal az öt állammal, amelyek nem ismerik el Koszovót. A kollégámnak igaza van. Itt a az utazási okmányok elismeréséről van szó, nem az államiságról, és erről hajlandóak beszélni a vízumliberalizációról. És csak emlékeztetném, talán tud válaszolni. 2009-ben e, eh, Tajvan vízum liberalizálásáról is megállapodtunk, noha Tajvan államiságát az Európai Unió nem ismeri el. Señora Fajon. Fajon asszony. Én is elismerem az ön munkáját, és nagyra értékelem az együttműködésünket, amit már nagyon régóta folytatunk. De önnek az a válaszom, és ez nagyon hasonló ahhoz, amit Verzsi asszonynak is mondtam, az egy dolog, hogy egy úti okmányt kiadnak, a másik pedig az, hogy hogyan lehet úti okmányt kiadni, ami a nemzetközi kapcsolatok fényében nem egy szuverén állam. és megismétlem és megerősítem, hogy jogi szempontból, függetlenül attól, hogy nagyon sok ország elismerte, a nemzetközi közösség is elismerte Koszovót, az a rendelet, amit nekünk figyelnünk kell, az az unióra vonatkozik, annak a 28 tagállamára, nem csak 23-ra. Tehát ezért mondom, hogy jogi szempontból lehetetlen lenne ezt az unióra alkalmazni. Ezért most ahhoz az öt tagállamhoz kell fordulni, mert ők nem képezik részét ennek a rendeletnek, mert nem ismerik el a szerb tartományt, ami Koszovó nem ismerik el államként. Hát Nagyon köszönöm. Mami Kinsz képviselő következik másfél percben. Tessék, Andrei. Commissioner, honorable... Köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák. Koszovót kizárták a vízumliberalizáció liberalizáció mechanizmusából az elmúlt tíz évben, Más nyugat-balkáni országok megkaphatták ezt az előjogot. Valamennyien gondolhatunk Koszovó történelmére különböző módon, de nem ejthetjük túlszul ezt az országot. A nyugat-balkáni országok közül éppen Koszovónak volt a legnagyobb szüksége a tesszaloniki tanácsülés óta erre a vízummentességre. Gyorsan haladtak előre, és szerettek volna ők is a klubba tartozni. 95 kritériumnak kellett megfelelnie, és ez, ezt megtették a koszovóiak. Tehát hogyan foszthatjuk meg partnereinket ettől a jogtól, hogyha mi a nyitottság és az igazságosság politikáját hirdetjük, de aztán nem teljesítjük a, az ígéreteinket. A koszovóiak 84%-a támogatja az uniós tagságot, és már most is jövőbeli tagként kell kezelnünk Koszovót. Amit most teszünk, az alássa regionális szerepünket, és egy nap a gyermekeink majd osztoznak a polgárságukon Koszovóval. Ez méltánytalan bánásmód és igazságtalan Koszovó felé. Ezen kívül a nyugat már így is nagyon sok mindenért bocsánatot kellene, hogy kérjen Koszovótól. Szeretném megdicsérni Koszovót a, az elkötelezettségükért, és Tanya Fajonnak is köszönöm az elvégzett munkáját. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most pedig Tomasics asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr! A vízumrendszer liberalizációja világos üzenet a harmadik országok polgárai számára, hogy az EU országokat közeli partnernek tekinti. Beszélünk a Koszovó európai perspektívájáról, ugyanakkor vízumot kérünk tőlük az EU-ba való belépéshez. Ez képmutatás még inkább az, hogyha emögött politikai okok vannak. Ugye beszélünk arról, hogy a kritériumokat teljesíteni kell, hogyha a kritériumok oly fontosak nekünk, és azt hiszem, hogy az kell, hogy legyenek, akkor ha a harmadik ország teljesíti a kritériumokat, akkor már nem lehet több akadály. Mindig, amikor Koszovóról beszélünk, akkor felvetődik ezen állam nemzetközi jog állása. Vannak még olyan tagállamok, amelyek nem ismerték el Koszovót. Tetszik önöknek vagy sem, Koszovó állam. És most rajtunk múlik, hogy sikerüljön stabil és sikeres állame válni a partner és baráti állame, ahelyett, hogy önzőségből, elszentségből, politikai okokból szabotáljuk ezt az országot. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kolléga. Rübig úr óhajt önnek kékkártyás kérdést feltenni. Elfogadja? Kedves kolléga, egy kékkártyás kérdést tenne fel önnek Rübig úr. Elfogadja? Tessék. Köszönöm szépen. Azt hiszem fontos azt látni, hogy a vízum mentesség kritériumai tehát teljesülnek. Azt hiszem jelenleg ez a helyzet mit jelent ez a tartózkodási engedély viszonyában. Itt egy világos szétválasztásra van szükség. A vízum egy fontos eszköz, a vízum mentesség hogy az EU-hoz való közelítést lehetővé tegyük ezen ország számára. Tessék. Kolléga azt hiszem, hogy ez sima politika csinálás. Nagyon sok olyan ország van, ahol sokkal nagyobb a bűnözés, sokkal bűnöző, és ők bejöhetnek az Európai Unióba, tehát ott megszüntettük a vízummentességet, Koszovóval szemben meg nem, ez csupán politika. Elnök, köszönöm szépen kolléga, most pedig Szelimovics képviselő következik, egy percben tessék. President. Köszönöm, elnök úr. Egy valami van, amit nem értek ebben a vitában. Gyakran bírálunk országokat azért, mert nem teljesítik az ígéreteiket, és mást mondanak, mint amit tesznek, de mi most pontosan ugyanígy viselkedünk, úgy viselkedünk, mint ezek az országok. És hogyan tehetjük ezt? Én ezt nem értem. Feltételeket szabtunk, követelményeket állítottunk Koszovó elé, és ezek a követelmények az összes országtól, még azoktól is érkeztek, akik nem ismerik el Koszovót. És Koszovó teljesítette ezeket. A bizottság ezt értékelt, és, és megállapította, hogy teljesítették a feltételeket. Most pedig a válasz a mi részünkről semmi. Ez rontja a hitelességünket. Bármilyen feltételt állíthatunk volna Koszovó elé, bármilyen feltételt támasztottunk, ők teljesítették, tehát most itt az ideje, hogy megtegyük azt, ami a mi feladatunk, és arra kérném a bizottságot, hogy fejezze be ezt a cirkuszt, és engedje meg a vízummentességet Koszovó számára, mert ez már a hitelességünket rontja. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Bild képviselő következik egy percben, tessék, asszonyom. Coudre une blessure ouverte. Dans son... Ez egy nyílt uh, sérülés, uh, amennyiben ez nem egy túlzás, eh, eh, raportőrasszony, de hogyan lehet eh, érvelni egy ilyen döntés mellett, amikor Koszova az utóbbi időben a tűzzel játszik, például százszázalékos vámot vetett ki a szerb termékekre, megsértve a megállapodást, vagy a koszovói biztonsági szervek tevékenysége szintén megsértve szabályokat, valamint a szerb kisebbség elleni fellépésre is gondolok. Itt vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyeket megsértettek, például a szerb helyhatóságok vonatkozásában. Egyre több provokációt látunk, mégis egyre közeledik Koszovó az Európai Unióhoz, miközben valójában ez egy bukott állam a kontinens közepén. Köszönöm, asszonyom. Mandl képviselő következik két percben, tessék. Köszönöm, kedves eh, elnök úr, tisztelt kollégák, amikor kiállok a koszovói vízum liberalizáció mellett, akkor én képviselem ennek a parlamentnek a többségét, hiszen már ezt megszavaztuk. Most valójában a tanácsra várunk, hogy az Európai Unió ígéretét beváltsa. Akkor tették ezt az ígéretet, amikor kérték, hogy mi kell ehhez koszovói részről. Koszovó teljesít, teljesítette Tudjuk, hogy eh, itt eh, most mindössze 1,8 millió emberről van szó, ez a nyugat-balkáni, balkáni népességnek csak a 10%-a, mindenki más szabadon utazhat, a koszovóiak is megérdemelnék ezt a lehetőséget. Egyébként mindannyiunknak fel kell lépni a korrupció ellen, a jogállamiság mellett, segíteni ezeket az országokat e, ebben a küzdelemben, segíteni őket, hogy e, oktatással és munkájteremtéssel otthon tartsák a lakosságot. Itt most nem arról van szó, hogy hogy letelepednek Európában, hanem arról, hogy tudnak utazni, nem kell várniuk, nem kell vízumdíjat fizetniük. Erről szól a vízum liberalizáció, és én úgy gondolom, hogy a parlament többsége ezt támogatja, illetve a koszovói népet támogatja, akik megérdemlik a vízum liberalizáció. Köszönöm szépen, Mandl úr. Picula úr kap szót, másfél percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A vízumrendszer liberalizációja Koszovó számára már 2012-ben létezett. Ez már a régió országai számára megvalósult. Ugye itt 95 kritérium volt, 2000 2016-ban ezt már teljesített az ország, ugye a jogállamiság is egyike volt ezeknek, aztán Montenegróval a határdemarkációs megállapodást is egy éve ratifikálták, de azóta semmi nem változott. A koszovói polgárok frusztráltak, elszigeteltek. Miért is lepne meg bárkit eh, az ilyenfajta intézkedés, mint például a szerb termékekre kivetett vámok. Ezek a döntések nem jók, de meg kell ezeket értenünk, amikor arra gondolunk, hogy milyen elfogadhatatlan számukra ez a helyzet, és ezzel elégedetlenek. Európának eh, be kell tartani a, a szabályokat, amiket másokkal szemben is megfogalmaz. Fontos, hogy beinduljon a tárgyalási folyamat az előcsatlakozásról, és egyen jogúak kell, hogy legyenek ezek a polgárok az összes nyugat-balkáni állam polgáraival, amikor belépnek az EU-ba, ezt mindannyian kívánatosnak tartjuk. Elnök, köszönöm, nagyon köszönöm kolléga. Kolumbia képviselő következik, egy percben tessék. Elnök úr, még mindig öt EU-s tagállam van, amelyek okkal utasítják el Koszovó államként való elismerését. Koszovó függetlensége csupán a barbár bombázás következménye, amelyet a szerb lakosság 20 évvel ezelőtt el ö, szenvedett. A vízummentesség koszovai polgárok számára ez egy lépésen az EU-hoz való csatlakozáshoz, mi ezt hivatalosan elutasítjuk. Sokan önök közül, kedves kollégák, kritériumokról beszéltek. Itt van egy. Ez elfogadhatatlan kezelése az emberi jogoknak a koszovói kormány részéről. Nincs szükségünk erre itt az Európai Unióban. Itt egy pseudo államról van szó, amely mafiózó állam és iszlamizált és ez agressziót követ el, meg, hivatalos megkülönböztetést a munkahelyeken és a szociális szolgáltatásoknál, és megfélelmítéseket is a koszovi szervek számára megtiltja a keresztény vallás gyakorlását. A jelentéstevőhöz fordulok, szerintem az eljárása nem a volt Jugoszlávia népeinek megbékélése irányába hat, amely népek számunkra baráti népek. Köszönöm, elnök. Köszönöm, kolléga. Mindenki tartsa a tiszteletben a hozzászólási időt. 20 másodperc, az nagyon sok. Nem akarom önöket fejelbe szakítani, ne is kényszerítsenek erre. Volt képviselő következik másfél percben, tessék. It is high time. Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió és főleg a tagállamai kiálljanak az ígéretük mellett, és lehetővé tegyék a koszovói polgároknak, hogy vízum nélkül utazhassanak az Európai Unióba. Koszovó egy fiatal ország, amely jelentős előrelépéseket tett a legborzasztóbb etnikai alapú erőszak után, és megfelelt az Európai Unió követelményeinek, és megérdemelte a vízumliberalizációt. És hadd mondjam el még azt is, hogy nem volt egyenlő a feltételrendszer. Az ukránok azért kaptak sokkal könnyebben vízummentességet, mert politikailag ez nekünk fontos volt. Azt hiszem, ez tisztességtelen a koszovóiakkal szemben. A koszovói civil társadalom számos képviselőjével beszéltem különösen nőkkel és vállalkozókkal, és ők szeretnének az európai projekt részeivé válni. Azzal, hogy a vízumliberalizációt blokkoljuk, azzal a tanács téves üzeneteket küld. A fiatal koszovóiak csalódottak, és úgy érzik, hogy az Európai Unió becsapta őket. Az európai békeprojektben való részvétel reménye egyre fakó számukra, pedig szükségünk lenne rájuk. Hova fognak fordulni akkor, ha nem engedjük be őket az európai békeprojektbe? Egyes képviselők nyelvezet egészen megdöbbent engem. Brit képviselőként nekem vannak koszovói választóim, akik Manchesterben élnek, és van egy park is Koszovóban, amit Manchester Béke Parknak hívnak, és hogyha ezeket az embereket valaki rossz szavakkal illeti, akkor az a koszovóiakra hat ki. Köszönjük. Eh, c'è una, una onorevole Word, c'è una... Volt képviselő kékkártyás kérdést akar Szoznyás úr feltenni önnek, elfogadja-e? Um, um, elutastom nem vagyok hajlandó a rasszizmussal vitatkozni, úgyhogy tőle nem kérem a kék kártyát. Sosnyers úr, ügyrendi kérdés. Ja chciałem tylko prosić o zbadanie zgodności. Tutaj pani Ward ostatnio popierała sankcje. Noż, Szeretném, hogyha ezt kivizsgálnák, hogy vajon megengedhető-e a parlament egy másik képviselőit így ö, titulálni, hogy például rasszista vagyok és ö, nőgyűgyölő elnök. Köszönöm szépen. Majd továbbítom a bürónak az ön észrevételét, és ö, választ fogunk adni erre a problémára. Most pedig következnek a spontán hozzászólások. Egy kérés van Suica asszony részéről, ezt el is fogadom, tessék. Egyesek elmondták, hogy most már a Koszovóval szembeni vízummentességet meg kell adni. Sajnatos, hogy egyeseket, egyesek nem ismerik el Koszovót államként, pedig Koszovó igenis egy állam, nemzeti okai vannak ennek. Tény az, hogy a koszovói polgárok, a koszovói kormány megfelelt a feltételeknek, a demarkációs megállapodást is aláírták, korrupcióellenes törvényt is hoztak, és sajnálom, hogy ezen az ülésen hallom, hogy az Európai Tanácsban egyes államok nyomására nem valósult még meg Koszovó vízum liberalizációja. Pedig nagyon is fontos lenne ezen ország és lakói számára. Ők egész egyszerűen szeretnél könnyen utazni Európába. Én a bizottsághoz fordulok, és látom, hogy ők támogatják ezt az óhajta a parlament is, tehát gyakoroljunk nyomást az Európai Tanácsra, hogy a koszovói polgárok akadálymentesen utazhassanak. Ala, grazie mille. Elnök, köszönöm szépen. Nem lehet a KSDI eljárás alatt kékkártyás kérdést feltenni. Most a bizottság nevében Avramopoulos úrnak adok szót. Tanto, signor Presidente. Dear colleagues, Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes vitát. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament elismeri a fontosságát annak, hogy előre lépjünk ebben az ügyben, ahogy azt korábban mondtam. Itt most nem csak arról van szó, hogy méltányosak legyünk Koszovóval, illetve annak hatóságaival és polgáraival, elismerjük az erőfeszítéseiket, hanem arról is szó van, hogy legyen stabilitás és biztonság ebben a régióban. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a dolgok kontextusát, mi forog kockán az egész régió európai jövője. Közelebb kell hozni őket egymáshoz, és nagyobb együttműködést kialakítani köztük nem lehet állandóan a célvonalat arrébb tolni. Ha így teszünk, azt kockáztatjuk, hogy Koszovó és különösen európai gondolkodású polgárai elfordulnak tőlünk, és elkezdenek egy másik irányba menetelni. Én nagyon sajnálom, hogy nem volt lehetséges ebben a parlamenti ciklusban megállapodásra jutni, remélem, hogy a következő ciklusban a lehető leghamarabb ez sikerülni fog. Köszönöm. Grazie mille, caro Nagyon köszönöm, kedves biztos úr. Most pedig jelentéstevőnknek, Tanya Fajonnak adok szót. Tessék, Tanya, tiéd a szó. For... Köszönöm, elnök úr, köszönöm az összes támogatást az árnyék előadóknak és a többi kollégának azt, akik azt gondolják, hogy Koszovóban megérdemli a vízumliberalizációt, és köszönöm a biztos úrnak is. Azoknak pedig, akiknek még mindig kétségeik vannak, az állam elismerése nem feltétele a vízumliberalizációnak, csak az úti okmányokat kell elismerni. A radikalizáció fokozódásának semmi köze a korlátozott vízummentes utazásról fiatalok és legfőképpen turisztikai céllal. De ez most Koszovót elszigeteli, és egyre kétségbe esettek az emberek amiatt, hogy az Európai Unió nem teljesítette az ígéretét. Az Európai Bizottság követelményeit Koszovó még jobban is teljesítette, mint a többi nyugat-balkáni ország, és az Európai Parlament is elismerte ezt, és hogyha valaki ma azt mondja, hogy Koszovó nem teljesítette a feltételeket, akkor az hazugság és felelőtlenség. Én arra kérem az európai kormányokat, hogy tartsák tiszteletben a szerződéseket, és minősített többséggel adjanak vízummentességet, ne, nincs szükség egyhangú döntésre, és holnap szavazni fogunk az első olvasat beli szakaszról, de ez még nem a záró szavazás. Ugyanakkor mégis fontos, hogy az uniós kormányokra irányítsuk a figyelmet, mert az Európai Parlament készen áll. Ez lesz az üzenetünk holnap. Mi betartjuk az ígéretünket, most a kormányok dolga, hogy bizonyítsák a hitelességüket, mutassák meg, hogy fontos számukra a fiatalok helyzete, a fiatal családoké, és egy elszigetelődött fiatal ország helyzete. Köszönöm. Hvala, grazie mille, cara. Nagyon köszönöm, kedves kolléga, ezzel a vitát lezártuk holnap kerül sor a szavazásra. La relazione, l'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Manca. A napirenden szerepel a Manka jelentés a 2020 évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások első szakasz Európai Parlament címmel. A szolgálatok jelzik, hogy jelenleg még nincs itt jelentéstevünk Manka úr. Megadom tehát a szót a néppárti frakció nevében Rübig úrnak három percben tessék. Yes, Manka is the first one, but is not here with us. Manka úr lenne az első, de most nincs itt. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy ma itt az Európai Parlament költségvetésről vitázhatunk. Sok volt a bizonytalanság, a Brexit ügye sem tisztázódott, nem tudjuk, hogy a következő két napban mi is fog történni. De abból indulunk ki, hogy a költségvetésünket mindenképpen elő kell készítenünk, a kaotikus, a kemény Brexitre, és természetesen arra is, hogy a britek az Európai Parlamentben maradnak, ez lenne az első számú prioritásunk. Természetesen az Európai Parlament elnökségével tárgyaltam, megtakarításokról döntöttünk, 18 millióról van szó, nyilván csökkentettük a költségvetést, van egy megállapodás a főtitkárral, azért azt hiszem, hogy fontos, hogy először is az előttünk álló választási kampány során leküzdjük az elhíreket, a fake news jelenségét. Egy új csoport merült fel, amely itt aktívan tevékenykedhet, mi tényeket akarunk, jó indoklásokat, felülvizsgálatokat, mindazt illetően, amiről az Európai Parlament dönthetne. Itt éves és átlátható jelentéstételről van szó. A képviselők jogállását illetően ezt is megfelelően tiszteletben kell tartani. Itt van az önkéntes nyugdíjalap. Ezt a jogot engedélyezte az idevágó szabály és állásfoglások, ezeket be kell tartani. Én nem tudok megbarátkozni az elnökség azon döntésével, hogy itt bizonyos lépéseket tesz majd. Itt végeredményben arról van szó, hogy a büró az általány továbbra is általánynak tekintse. A képviselő számára fontos, hogy ne fulladjon be a, bele a papír halmazba, ne legyen túl nagy a bürokrácia. Az általány ezt a problémát kezelte, a bürokráciát csökkentette, azt jelenti, hogy milyen kiadások történnek, az mindig az adott képviselő felelőssége, és most, hogyha a Brexit, kemény Brexit formáját ölti majd, akkor a képviselők jelentős részének akadályokkal kell szembenéznie. Az asszisztensek ugye is felmerült a parlamenti képviselők részéről, őket más és más alapon bérezik, azt hiszem, hogy itt is az azonos bérezés elvihez jogához kellene ragaszkodni, és itt az Európai Parlamentnek példa szerepet kell játszania. A, az orvosi szolgálat pedig az aklatás területén kell, hogy vezető szerepet játszon. A gyakornokoknak is megfelelő bére, bérezésre van szükség. És még egy utolsó dolog. A hivatalos missziókon lévő delegát frakciók elég bő forrásokkal rendelkeznek, és ők dönthetnek, hogy asszisztenst, tolmácsot vagy frakciós munkatársat visznek magukkal, így nem lehet költségeket megtakarítani. Itt ezen a területen még nagy megtakarításokra lenne lehetőség. Köszönöm. Um, Köszönjük. Most pedig 6 percre az előadónk Manka úr kapja meg a szót. Everything ďakujem vám pani predsedníčka za flexibilitu a za ústretovosť. vážené kolegyne kolegovia köszönöm szépen a e, rugalmasságukat. E, tisztelt e, képviselők, amikor az Európai Unió költségvetéséről beszélünk, a fő küldetésünkre kell koncentrálnunk, és úgy használnunk a forrásokat, hogy a lehető legjobban tudjuk a jogalkotó munkát elvégezni. Ami nem közvetlenül kapcsolódik a küldetésünkhöz, azt le kell választani a költségvetésről. Tíz éve foglalkozom már a költségvetéssel, és most is ezt a jelentést készítettem el. A tervezés hiánya miatt nem tudtuk a fordítási szolgálatokat kihasználni, és ezeket a feladatokat gyakran úgy osztották ki, hogy nem választották meg, hogy van-e máshol is erre kapacitás. Évente 10 millió eurót tudtunk ezen spórolni. Konkrétabb területeken is történt változás, de most az intézmények közötti együttműködésre kellene koncentrálni itt is lehet még megtakarításokat eszközölni, és vannak még tartalékok. A kollégák, közösen küzdünk azért, hogy több növekedés és munkahely jöjjön létre. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy néha saját magunk elé állítunk akadályokat. Számos parlamenti asszisztens intézett a bizottsághoz szóbeli kérdést, mert nem tudnak a fő munkájukra koncentrálni. Voltak nagyon aktív képviselők, 1700 kérdést kellett megválaszolni, és a bizottságban és a parlamentben több mint százan foglalkoztak ezt, ez több mint 13 millió euróba kerül évente. A válaszok ugyanakkor nem a kérdés szerzői számára a legfontosabbak. A bizottság egyes kérdéseket feleslegesnek ítél, vagy pusztán formainak, és előfordul ez akkor is, amikor a kérdés valójában őszinte volt. Három év alatt a bizottsághoz intézett kérdések számát 9000-ről évente 7 millió eurós megtakarítást tudtunk ezzel elérni és szeretnék köszönetet mondani a Költségvetési Szakbizottság tagjainak, akik nagy többséggel támogatták azt a javaslatot, hogy a szavazat magyarázatoknak szóban vessünk véget. Itt egy millió eurót lehetne évente megtakarítani. A tolmácsoknak nem kell többé lefordítaniuk ezeket a beszédeket, amelyek csak a helyi szavazóknak szólnak és nem kell megmagyaráznunk többé a, szavazó, a választóknak, hogy miért szavaztunk úgy, ahogy. Ez adminisztratív terheket is csökkent majd. A Brüsszel és Strasbourg és Luxemburg közötti utazásokat is lehet csökkenteni azzal, hogyha videokonferenciát használunk. Az Európai Parlament elnökségével közösen más problémákat is megoldottunk. Vannak olyan akreditált asszisztensek, akik tíz évig dolgoznak itt, de valójában csak néhány hetet töltenek itt, csak azért, hogy nyugdíjuk legyen. A, az ösztön a gyakornokoknak is megfelelő összeget kell fizetni. És előfordulnak visszaélések is, számukra mediátort vagy pszichológust kell biztosítani, és örülök, hogy itt is egyetértésre sikerült jutni. Hónapokig dolgoztunk azon, hogy egyszerűsítsük a parlament költségvetésének a jóváhagyási eljárását. Már majdnem sikerült eljutnunk a célunkhoz, és remélem, hogy a következő képviselők majd folytatni fogják ezt a munkát, mert ezzel időt és finanszírozást is meg lehetne takarítani az Egyesült Királyság kilépése fontos, hogy rendezetten történjen. Hogyha ez nem így történik, vagy hogyha mégiscsak az Unióban maradnak, akkor módosítani kell majd a költségvetést. A népszavazás során téves, hamis információk alapján úgy döntöttek, hogy kilépnek. El kell magyaráznunk az európai projektet a választóknak, annak minden pozitív hatásával együtt és újra közelednünk kell a polgárokhoz. Ezért mobil kiállítási tereket szerveztünk a parlamentáriumhoz hasonló módon. Ezek több helyen lesznek, és elmagyarázzák a parlament munkáját, és konkrét eredményekkel fognak járni, főleg az iskolások esetében. Szeretnék köszönhet mondani az összes frakcióból érkezett árnyék előadóknak. Sikerült közösen megtalálni a legjobb megoldásokat, és a munkatársaimnak is köszönöm. Kevés időnk volt a választás határideje miatt, és sokszor éjszaka és hétvégén is dolgoztunk, és saját kezdeményezésükből dolgoztak sokan, még ha tudják is, hogy többé nem fognak majd itt dolgozni és őszintén köszönöm ezeknek a csodálatos embereknek, remélem, hogy sikeresek lesznek máshol is az életben. Ez a legutolsó jelentésem, és utoljára szólalok most fel a plenáris ülésen. Megtiszteltetés volt számomra, hogy itt dolgozhattam egy jobb Európáért. Köszönöm a figyelmet. And thank you, and indeed we wish you well. Mi is köszönjük, és minden jót kívánunk önnek. Most két percre Gárdézabár Rubiel Lasszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék most gratulálni Manka úrnak az elvégzett munkáért, hogy időben és megfelelő formában elfogadták a jelentését, de ugyanakkor a 15 éves munkájáért is. Itt, itt az ideje, hogy mérleget vonjunk. 5 év alatt mérsékelten nőtt a költségvetés az infláció kapcsán, és az új fejleményekhez is sikerült alkalmazkodni, például növeltük az épületeink biztonságát, és egy új 27 tagú Európához is próbáltunk alkalmazkodni. Egy adminisztratív költségvetésről van szó, amelynek a célja hatékonyan használni a hozzáférhető erőforrásokat, és hogy el tudjuk végezni a munkánkat, ami a jog jogalkotás és ami nem ehhez kapcsolódik, annak kívül kell maradni a költségvetésem. Például 2013-ban a fiatalokkal kapcsolatos intergrupot létrehoztuk. Ekkor arról volt szó, hogy megfelelő fizetést adjanak a nehéz helyzetben lévő munkavállalóknak, ez is öt évig tartott és nagyon sok minden hiányzik még, de szerencsére a MeToo mozgalomnak hála, és egyes képviselők tevékenységének hála, sikerült egy eszköztárat létrehozni az egyenlőségért való küzdelem érdekében. Nem történhet meg az, hogy ebben a házban választanunk kelljen a választójog, illetve a szülőséghez való jog között. Fontos egy olyan rendszert létrehozni, ami ezt szabályozza. Köszönöm szépen. Thank you for one and a half minutes, Mr. Kuzmiuk. Köszönöm, másfél perce Kuzmiuk úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a parlament tervezett bevétele és kiadásai kapcsán az ECR frakció nevében szólnék. Ez előző éve a több éves pénzügyi keretnek, és nagy elővigyázatossággal kell eljárnunk, és ezért nyugtalanít a 4,3 százalékra növelése a kiadásoknak, tehát itt két milliárddal túlépi ez a kereteket. Aztán nem meggyőzőek az erőfeszítések a diplomáciai tevékenység kiterjesztésére Indonéziában és Etiópiában. Örülök annak, hogy a költségvetési szakbizottság a tervezetben szavazott az egységes székhelyről. 140 millió lenne évente megtakarítható ezáltal. Aztán nagyon fontos az akreditált asszisztensek szociális igényeit figyelembe venni, és két hivatali periódus után hozzáférést kell biztosítani a nyugdíjhoz is. Aztán az önkéntes nyugdíjalap ügyét is felül kell vizsgálni. Az elnökség által legutóbb bevezetett újítások fényében. Köszönöm, Jatemaki asszony kap eh, szót két percre. Köszönöm, elnök asszony. A parlament eh, példamutatóan kell, hogy eljárjon, amikor pénzről van szó, átláthatóságra, megtakarításokra van szükség, mert ezt várunk el másoktól is sajnálatos módon a parlament költségvetése túlzó, noha sikerült bizonyos dolgokon spórolni. Az én frakcióm különösen lelkes híve az átláthatóságnak, illetve a visszafogottságnak. Az átláthatóság előmozdításának egyik módja az lenne, hogyha a parlament eh, épületpolitikáját nem arra használnák fel, hogy emlékműveket eh, építenek. Gyakran az fordul elő, hogy egy bizonyos költségvetési sort eh, felülterveznek, majd a maradékot az ingatlanokra költik az ingatlan jellegű kiadásokat átlátható módon kellene csinálni. Egyre növekszenek a kiadások, a személyzeti kiadások, a 6%-ról van szó. Ez nyilván egyrészt az előléptetések miatt van így, illetve az inflációs korrekció miatt. Ugyanakkor létrejönnek új pozíciók is új álláshelyek. Azzal fejezném be, elnök asszony, hogy Manka úrnak megköszönöm a munkáját. Nagyon könnyű volt vele dolgozni, csak úgy, mint a többi árnyék előadóval. Én is lehet, hogy most beszélek önökhöz utoljára, hiszen nem indulok újra. A választáson de megismétlem, megtakarítások, átláthatóság nagyon fontosak, hogyha nem vagyunk erre képesek, nem tudunk megfelelni a jövőbeni kihívásoknak. Köszönöm, és mi is minden jót kívánunk önnek a jövőre nézve. Most másfél percre Trüppel asszony kap szót. Üdvözlöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Jatemaki kollégával kezdeném, és azt folytatni, amit mondott Számunkra az átláthatóság és a megtakarítási hajlandóság fontosak, hogyha a parlament költségvetéséről beszélünk. Az a véleményünk, hogy olyan költségvetésre van szükség, amivel a parlament jól tud dolgozni, mert jó munkát akarunk végezni. Ehhez megfelelő forrásokra van szükségünk. Mostanáig a parlament megpróbálta ezt a 2 kötelezettséget betartani, és a legtöbb több pénzt a polgárokra akarjuk kiadni, jó programokra, ez persze nem a saját érdekünket szolgálja, ez egy helyes gondolat elvben, ugyanakkor képesek kell, hogy legyünk arra, hogy megfenn dolgozzunk, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy belső egyensúly kell, hogy legyen a frakciók érdekei, a képviselői érdekek között, ugyanakkor az adminisztráció érdekei között, mert hogyha túlságosan sok a feszültség, akkor ebből csak frusztráció származik, tehát jó egyensúlyt kell találnunk. Az a véleményem, hogy például a fordítói szolgálatoknál, és ez nem a fordítók ellen irányul, hogyha bizonyos nyelvekre nincs szükség, akkor jelentkezni lehetne, jelezni lehetne ezt, és megtakarítást lehetne elérni. Vagy az utazásoknál úgy szintén, a delegációs utazásoknál bizonyos kollégákra lehetne összpontosítani, hogy hatékonyabbak legyünk, és rövidebb távolságra nem kellene repülni, ezáltal is vannak megtakarítási lehetőségek, és ezáltal még mindig jó munkát végezhetünk kevesebb pénzből. Köszönöm. Vigas úr nincs most itt, Vali úr kap most szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a demokráciának megvannak a költségei. Nem a költségekkel van itt gond, hanem a pazarlással, amit néha a demokrácia teremt, és a parlamentben öt év alatt számos pazarlásra világítottunk rá, az alapok, az alapítványok pénzei egyre bővültek, az európai pártokra kiadott pénzek is, majdnem 63 millió lesz a következő évben. 360 millió euróról van szó 5 év alatt, ennyit kaptak a pártok. 1 milliárd 736 millióról 2014-ben több mint 2 milliárdra megy a költségvetés a következő időszakban, 2020-ban. Nehéz úgy kampányolni a polgároknál, hogy azt mondjuk, hogy ö, megtakarítások, megtakarítások, és ugyanakkor ott van még a Brexit lehetősége, és körülbelül 50 képviselővel kevesebb lesz, és ugyanakkor növekednek a költségeink folyamatosan, és a pazarlás is ilyen körülmények között nem lesz jövője a parlamentnek. Köszönöm. Mr. Ellison, for two minutes. Ellison úr, két percben. Vandaag spreken wij over de Köszönöm, elnök asszony. Ma eh, kiadásokról és eh, bevételekről beszélünk eh, az Európai Parlament számára 2020-ban. A parlamentnek körülbelül 2 millió eurós költségvetése van, 4%-kal magasabb a költségvetés. Ez arra is fordítódik, hogy az európai polgárok többet tudjanak meg az Európai Unió működéséről. Számos központot és mobil rendszert is telepítünk Európában. Ezek nagyon drágák, és csak arra valóak, hogy agymossák az európai polgárokat. Nem beszélünk a legnagyobb veszélyről, ami fenyegeti az európai értékeket, mert elnök asszony a migránsok érkezése muzulmán országokból katasztrofális következményekkel járhat. Az iszlám nem összeegyeztethető a mi szabad nyugati értékeinkkel. Az iszlamizmus elleni fellépés az összes európai országban napirenden kell, hogy legyen, és most gondolni kell erre a költségvetési tervezéskor is. Itt elszalasztott lehetőségekről van szó, megtakaríthatnánk többet is. A képviselők fizetése nem csökken, míg az általános javadalmazás sem csökken. És mi a helyzet a nyugdíjakkal? Több száz millió euróba fog kerülni ezeket kifizetni a képviselők számára. A parlament jól gondoskodik saját magáról, és annyira jól, hogy még több embert kell felvenni, olyan embereket, akik utána Afrikába és Ázsiába fognak utazni. Ez egyszerűen őrület. Elnök asszony, jönnek a választások, és itt az ideje, hogy az európai polgárok megbüntessék az európai elitet, itt az ideje a változásnak, itt ki kell takarítani Európát. Köszönöm. Ennek a sur két Köszönöm, elnök asszony. Szeretném eh, megköszönni a raportőrnek és mindenki másnak ezt a nagyszerű munkát, hiszen a parlament költségvetését megtervezni nem egy könnyű feladat, még annál is nehezebb választás előtti évben. Eh, vannak problémák, amik ilyenkor mindig felmerülnek. Vladimir Mankának eh, és az árnyék előidenek köszönöm a munkát. Az Európai Néppárt mindig is az átláthatóság és a költségvetési szigor híve volt. Ezzel egy időben persze szükség van arra, hogy megfelelően finanszírozva legyenek a jogalkotási kiválósági céljaink jó jogalkotás, jogalkotásnak természetesen vannak költségei. Ebben a parlamentben mégis sikeresek voltunk, nagyon jó szolgáltatások és kiváló munkatársak állnak rendelkezésre, akikre örömmel számíthatunk. Nyilván csökkenteni kell, amennyire lehetséges a kiadásokat, és bizonyos alapelveket fenn kell tartani. A többnyelvűség például ilyen, hiszen azt akarjuk, hogy mindenki a saját anyanyelvén tudjon megszólalni. Fordításokra is szükség van. Nyilván lehet spórolni, és eh, ezt a múltban meg is tettük, de ez a többnyelvűséget nem áshatja alá. létrejött a parlamentárium, az Európai Történelem Háza, illetve rendezünk kiállításokat tagállami parlamentekben. Ezeknek is természetesen van költsége, ugyanakkor ezzel elmondjuk az embereknek, hogy mi a, mit csinálunk, mik az Európai Unió érdekei, tehát az átláthatóság, szigor és a megfelelő pénzek biztosítása között kell legyen súlyt Eh, elérni annak érdekében, hogy a jogalkotási kiválóságot elérjük. Howard úr két percre kap eh, szót. Köszönöm, elnök asszony. És eh, köszönöm Vladimir Mankának a raportőri munkáját. Vladimir egy csodálatos munkatárs, eh, kollega és csodálatos szomszédom eh, a Költségvetési Bizottsági padsorokban. A 31-es bekezdésre térnék itt ki, amely az akreditált parlamenti asszisztensekről szól, azokról, akik csak néhány nappal kevesebbet dolgoztak itt, mint tíz év, ezt pedig a parlamenti ciklusok időzítése miatt következett be, hogy nem lett meg éppen néhány nap hiány a tíz év munkaviszonyuk. Remélem, hogy ezt a méltánytalanságot hamarosan orvosolják. Nem szabad ingyen foglalkoztatni a gyakornokokat, örülök, hogy erről is van szó a jelentésben, és mindenkinek joga van arra, hogy a munkahelyén ne érje szexuális zaklatást megoldás. Itt is értünk el sikereket. Az Európa gyűlölőktől azt halljuk állandóan, hogy drága hely az Európai Parlament, ha azonban összehasonlítjuk az amerikai kongresszussal például, akkor azt látjuk, hogy egy 500 milliós kontinensről van szó, és a demokráciának is megvan az értéke, és amennyiben ez nem ér meg nekünk állampolgáronként évi 4 eurót, akkor bajban vagyunk. E, ki kell állni emellett természetesen lehet e, eredményt elérni, például a Strasburgi székhelyet meg lehetne szüntetni. Macron úr, ha komolyan gondolja, segíthet nekünk ebben, eh, hiszen csak ő képes erre. Ami biztos az, és fontos, az az, hogy eh, a többnyelvű parlament fog, folytatódjon, és én úgy gondolom, hogy a parlament prioritása az kell, hogy legyen, hogy eh, mindenkihez szólhassanak a képviselők, ezért is ellenzem azt, hogy a fordítást bármilyen bármilyen módon visszafogják, ne fogjuk a kocsit a lovak elé ebben a vonatkozásban sem. Ha ugyanis itt tévedünk, akkor magunk kreálunk magunknak problémát. Köszönöm, Dupré úr, következik két percre. Merci, Madame la Présidente Köszönöm, elnök asszony, raportőr nagyszerű munkája ellenére, akinek gratulálok ehhez a munkához. E, és e, az árnyék előadóknak is gratulálok. Nem tudom elrejteni önök előtt e, a Költségvetési Bizottság és a Bűró közti ellentmondás feletti meglepődésemet természetesen. Ugye ott van a 18 milliós csökkentés a főtitkár eredeti jelentéséhez képest. Én úgy gondolom, hogy ez a csökkentés ez nem elégséges. Szerintem a, az inflációhoz kell kötni a parlament költségvetésének változását. A 6%-kal nőnek a jövőre a személyzeti kiadások. Nem igazán értem, hogy miért, mert ez az infláció, ezt az infláció nem magyarázza, nem tudjuk, hogy mire, mi rejlik e mögött. Különösen aggódom. Két másik dolog miatt azzal kapcsolatban, hogy egyes országokban, Indonéziában például a diplomáciai fellépések mennybe kerülnek. Az Európai Uniónak vannak nagykövetségei ezekben az országokban, és különböző képviseletek, ezek nagyon költségesek. Nem igazán látom, hogy mennyi a hozzáadott értéke a parlament számára ennek. Emellett Manka kollégával szemben nem vagyok nagyon lelkes, ami az európai eh, eh, mini parlamentáriumokat illeti, amelyeket minden országban létre akarunk hozni, az Európai Unió minden országában. Persze vannak ennek előnyei, nagyon fontos tájékoztatni a polgárokat az Európai Parlament munkájáról és a prioritásokról, de én inkább az emberekbe fektetnék be, nem annyira a kőbe, inkább az újságírók képzésébe sokkal jobb lenne több pénzt folytatni, mint forgatni, mint épületeket felhúzni. Köszönöm szépen, Tarant úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy általában a Költségvetési Bizottságban minden egyetértek, amit Döpré úr mond, de azért egy dologgal hadd egészítsem ezt ki, miután köszönetet mondok Manka úrnak a jelentéséért, első kézből tudom, hogy mennyire nehéz a politikai frakciók, a Költségvetési Bizottság, a köz e, e, elvárások között kompromisszumot kötni. Fantasztikus munkát végzett Manka úr, gratulálunk! Egy dolog van, a több munkahely a politikai frakciók számára. Amikor én voltam a jelentéstevő, akkor 76 politikai pozíciót akartunk a frakcióknak, és egy kiválóan kialakított, szofisztikált és elterelt módszerrel sikerült is megkapni, amit akartak, ezt a további posztokat, de pontosan ez az, ami a Brexit mellett szavazók, a sárga mellényesek és egyéb tüntetők számára vörös posztó. Nagyon fontos, hogy hogy a, hogy a szabad mandátum gyakorlást gyakoroljuk, mert különben a történelem nem így fog, bennünk, nem így fog róluk megemlékezni. Köszönöm szépen, Árnott úr. Hát ez eh, tulajdonképpen a Brexit miatt nem kellene, hogy foglalkoztasson velem ez a jelentés, de eh, szerintem vagy így, vagy úgy az Egyesült Királyság mégis be fog fizetni az Európai Parlament költségvetésébe eh, több mint két milliárd euróval. A 25-ös, a 25-ös bekezdés arról szól, hogy Brüsszel és Strasbourg között ne, fejezzük már be ezt a cirkuszt, az ide-oda utazás cirkuszát, de mint ahogy a híres filmben, amikor minden nap ugyanaz történik, itt is az van, ezt már milliószor kértük, milliószor követeltük, de nem itt van, de ez nem így van. De nem a parlament dönti el azt, hogy hol legyen a székhelye. Ez a különbség a parlament és a képviselő, nemzeti képviselőház